Kedves kollégák, foglaljanak helyet, hogy megkezdhessük a munkát. Thank you very much. Köszönöm szépen. So let me open today's... Nos, megnyitom tehát a mai Econ és Emple együttes ülés, tehát a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság ülésezik együtt. A napirend elfogadását ejtsük meg ez, hogy ha nincs senkinek ellenvetése, akkor meg is történt, és rátérhetünk a napirendünk fő pontjára, gazdasági párbeszéd és eszmecsere. Az éves növekedési jelentésről és a riasztási mechanizmushoz kapcsolódó jelentésről Valdis Dombrovskis és Pierre Moszkovicsi biztos urakkal. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Gualtieri úr nem sokára érkezik, mondom mindenkinek, a gazdasági bizottság elnöke tehát. Dombrovski szalelnök úr az euróért, a szociális párbeszédért, valamint a pénzügyi stabilitásért, a tőkepiaci unióért is felelős alelnök, és vele fogunk az éves növekedési jelentésről tárgyalni. Az elszámoltathatósági keretek részét képezi ez, ugye, ami a hatos csomagban került felvázolásra. A hatos csomag rendelet írta elő, hogy az Európai Bizottság el kell, hogy jöjjön az Európai Parlament illetékes bizottságai elé, és a gazdasági párbeszédről, párbeszéd keretében beszámol az éves növekedési jelentésről. A saját kezdeményezésű jelentés előadói itt vannak, illetve a Foglalkoztatási Bizottság előadói is. A tavaszi gazdasági tanács előtt eszmecserét folytatnak a bizottsággal, elszámoltatják a bizottságot, tehát ennek a jelentésnek az elkészítése keretében. A 2018-as éves növekedési jelentés indítja az európai szemesztert. Itt szerepelnek az elkövetkezendő évre vonatkozó EU-s gazdasági prioritások. Csak úgy, mint tavaly, most is ajánlások kísérik az éves növekedési jelentést az eurozóna gazdasági politikáit illetően. A cél az, hogy az eurozóna integrációját erősítsék, jobban integrálják az európai szemeszterbe. A következő az eljárásmódunk, a bevezetés a bizottságé, ezen Dombrovskis és Moszkovicsi urak osztoznak, kérném, hogy 15 percet számoljanak erre a közös bevezetőre, és utána pedig zajlik majd az eszmecsere. Még egyszer megköszönöm mindkét biztos úrnak, hogy eljöttek, és Dombrovskis úrnak rögtön meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Ahogy erre az elnök úr emlékeztetett, az Európai Bizottság múlt héten fogadta el az őszi csomagot. Ez jelzi a 2018-as európai szemeszter kezdetét. Az éves növekedési jelentés ennek a csomagnak a részeit szerepelnek a gazdasági és szociálpolitikák az elkövetkezendő évre a tagállamokat az egyensúlytalanságok szempontjából megvizsgáljuk, a közös foglalkoztatási jelentés elemzi a foglalkoztatási helyzetet és a tagállamok politikai válaszait valamint tartalmaz egy javaslatot a foglalkoztatási útmutatásokra vonatkozóan az európai szociális pillér értelmében, és az eurózónás tagállamoknak is természetesen ö, szerepel az értékelése, valamint ö, 18 értékelés, amelyet egy közlemény fog össze. A csomag milyen helyzetben jelent meg. Tulajdonképpen egy évtizede most láthatjuk a legnagyobb gazdasági növekedést. Minden tagállamban gazdasági növekedés van, és a foglalkoztatás is rekord magaslatokba ugrott, a munkanélküliség szinte a válság előtti szintekre esett vissza. A gazdaságba vetett bizalom ebben az évtizedben most a legmagasabb, a befektetések is erősödnek, és a közfinanszírozás is javul. Három prioritásra összpontosítottunk, a befektetés, a strukturális reformok és a felelős fiskális politikák. Működik ez a megközelítés, úgyhogy megerősítjük ezeket a prioritásokat ismét azt javasoljuk, hogy folytassuk tovább ezt a munkát, mert továbbra is komoly kihívásokkal nézünk szembe. A gazdaság helyreállása az egyes tagállamokban eltérő, vannak olyan tagállamok, ahol még mindig nyomát mutatja a válság, a magas munkanélküliségi rátában, a magas eladottsági szintben, illetve a bankrendszer gyengeségeiben de a válságból való kilábalás most arra is lehetőséget biztosít, hogy a fennálló problémákat kezeljük. Tehát a pozitív időszakot használjuk ki arra, hogy a gazdaság ellenálló képességét erősítsük, hogy a gazdaság a sokkokra ellenállóbban tudjon reagálni, illetve a konvergenciát is erősítsük. A növekedésre van szükség, a kevésbé élenjáró gazdaságoknak gyorsabb növekedésre. Ehhez reformokra van szükség, a stabilitást, a növekedést, a hatékonyságot a tisztességességgel és az inkluzív megközelítéssel kell kombinálni. A termelékenység növekedése az egyetlen módja a magas életszínvonal és a nagyobb jólét elérésének. Ehhez viszont nem csak az infrastruktúrába, hanem az emberi tőkébe, a kutatásba és innovációba is be kell fektetnünk. A tagállamoktól azt kérjük, hogy a termelékenységet, a növekedési potenciált a reformoknál tartsák észben, a munkaerőpiac reformját, az oktatási és képzési rendszer pedig feleljen meg a munkaerőpiac igényeinek és legyenek megfelelő jóléti rendszerek az elkövetkezendő évtizedekre, tartsuk észbe, hogy a lakosság öregszik. Az ilyenfajta reformok különösen fontosak azon tagállamokban, amelyek most igazítják ki a makrogazdasági egyensúlytalanságaikat. A jelentésünkből kiderül, hogy a súlyos folyófizetési mérleg hiányt sikerült kiavítani 2016-ban, de azért vannak még aggályok, több tagállamban magas az államadóság, és ez komoly kiszolgáltatottságot jelent, a növekedést is lassítja befolyásolhatja mindezt az is, hogy egy ilyen magas szintű államadóság visszafizetésének következményei vannak az adott tagállam költségvetésére, de a bizottság támogatást tud nyújtani méghozzá az egyes tagállamokra szabott támogatást, amennyiben ezt kérik, a strukturális reformok megtervezésében és végrehajtásában. Már 15 tagállamot támogatunk, több mint 1050 ilyen reformprojekten, és 454 kérést kaptunk eddig a tagállamoktól, ötször annyi, ötször magasabb ez a szám, mint a költségvetési kapacitásunk egyébként a következő évre. Az éves növekedési jelentés célja a felelős fiskális politikák támogatása a tagállamokban, a gazdasági ciklus különböző szakaszaiban lévő tagállamok esetében. Tehát a bizottság mindig azt célozza, hogy a növekedés támogatása, illetve a fenntartható állami kiadások közötti egyensúlyt megteremtsük, hogy sikerüljön csökkenteni az, állami, az államadóságot. és az adójogi kiskapukat be lehessen zárni, egészséges állami kiadásokat teremteni, tehát ezek a fő célok. Tisztelt képviselők, nagy hangsúlyt fektetünk a foglalkoztatási és szociális kérdésekre is. Tehát az útmutatás az nagyban épít az európai szociális pillérre, amelyet két héttel ezelőtt a szociális csúcson Göteborgban fogalmaztak meg, és szeretnék köszönetet mondani ennek a háznak, Maria Joao Rodrigueznek konkrétan, aki az előadója volt ennek a témának. A csomagban javasolják a foglalkoztatási útmutatások módosítását, hogy mindez tükrözze az új pillér létrejöttét. És ez azt is jelenti, hogy egy új szociális eredménytábla is működésbe lép, 14 mutató alapján születik majd meg az értékezés a tagállamok esetében, és a nemzeti politikai reformokat a szociális pillérben megfogalmazott célokhoz fogjuk hasonlítani. A jól működő eurozóna esetében az a cél, hogy fenntartható és inkluzív legyen a növekedés, ellenálló képes gazdaságok jöjjenek létre, a konvergencia megvalósuljon, és az Európai Fiskális Tanács javaslatait is figyelembe vesszük, igyekszünk kiegyensúlyozni a gazdasági növekedést, illetve a közkiadások fenntarthatóságát. Az eurozóna tagjainak, de nem csak nekik, nagyon fontos, hogy az EMU kiteljesítése felé haladjanak, tehát a gazdasági és a monetáris unió kiteljesítése felé végzett munka működjön, mert így a tőkepiaci uniót is ki lehet építeni. Szeretnénk kormányközi azt a kormányközi megállapodást, amely létrejött a válság alatt felhasználni, az európai stabilitási mechanizmusról szóló megállapodást is, az ISN-t is eh, átalakítani az európai monetáris alapba, azt a célt elérni, hogy a válságokra sokkal jobban tudjunk reagálni a jövőben valamint javaslatokat megfogalmazunk arra is, hogy legyen az EU-s költségvetésben egy új költségvetési sor az eurozónának, strukturális reformok támogatását célozza ez, mert a múltban jó tapasztalataink voltak ezzel a programmal. A cél az, hogy azon tagállamokat is támogassuk, amelyek szeretnék bevezetni az eurót és csatlakozni az eurozónához. A fiskális stabilizáció funkciót is említem. Ezzel kapcsolatos javaslatainkat májusban nyújtottuk be, és az egyik volt az Európai Befektető Védelmi Rendszer. Általában a befektetések csökkennek mindig a válság idején, és ez a jövőbeni növekedést alá áshatja. De van itt munkanélküliek támogatását szolgáló rendszer is. A Természetesen az architektúra megerősítése nem helyettesíti a nemzeti szintű, stabil, robusztus politikákat és a konvergenciát tagállami szinten. És itt Következik az európai szemeszter szerepe. Köszönöm szépen. Köszönöm Dombrovski elnök úrnak a bevezető szavakat, most pedig átadom a szót Moszkovicsi biztos úrnak. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy ma Valdis Dombrovskis-szal részt vettek ezen az új gazdasági párbeszédet szolgáló meghallgatása. Nagyon fontos ez az átláthatóság és az európai szemeszter demokratikus jellege okán. A csomagunk figyelembe veti, veszi a vitákat, amiket lefolytattunk a tanácssal, a nemzeti parlamentekkel, a szociális partnerekkel, és remélem, hogy ez a csomag egy kicsit az önök csomagja is lesz. Ebben az évben különleges dimenziót ölt két ok miatt. Egyrésztről tükrözi a nemrégiben tett nyilatkozatot a szociális jogok tárgyában a Göteborgi csúcson, erre Vádis rámutatott, és másrésztről pedig megelőlegezi néhány nappal csupán a csomag bemutatását, amennek tárgya a gazdaság és monetáris unió elmélyítése. Hadd térjek ki most itt a fő tanulságaira ennek a 2018 őszi csomagnak. A prioritásunk az, hogy a növekedés, ami ugye megindult minden egyes tagállamban, az most már tartós legyen, és különösen mindenki profitálhasson ebből ugyanis nem elég a növekedést újra fellendíteni, hanem egy megosztott, inkluzívabb növekedésre van szükség. A csomagunk azt hiszem, hogy megadja az eszközöket ezen kihívásnak való megfeleléshez. Szerden bemutattuk a riasztási mechanizmushoz kapcsolódó jelentést, és ahogyan tudják, itt ez beindítja a makrogazdaság egyensúly hiány kezelésére szolgáló eljárást minden évben. Kezdjünk egy jó hírrel mégpedig azzal, hogy a gazdasági feltételek javulnak, és ez megkönnyíti az egyensúlyhiányok korrekcióját. Számos ország esetében, ahol elmélyült vizsgálatra van szükség, 12 ilyen országról van szó, a legutóbbi ciklusban 13 ország volt, Finnország is benne volt, most már kikerült ebből az eljárásból, és meglátjuk, hogy majd milyen országok kerülnek majd ki az eljárás során újfent. Tehát itt láthatjuk, hogy a gazdasági válság okán milyen egyensúlyhiányok alakultak ki, aztán ugye három elem van itt, az egyik az állam és magán adósság magas szintje, és ez a jövőbeli beruházási képességet rosszul befolyásolhatja, aztán ott vannak a nem teljesítő hihetelek a válságokán, és a külső adósságállomány csökkentésre és időre van szükség. Itt tehát azt javasoljuk, hogy 12 ország legyen részletes vizsgálattárgya 2018-ban ugyanazok, amik a tavalyi évben is voltak, tehát Németország, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Portugália, Szlovénia és Svédország ezek. A többi ország esetében nem gondoljuk, hogy részletes vizsgálatra lenne szükség ebben a szakaszban, de éberek maradunk. Vannak itt ugyanis bizonyos problémák, mint az ingatlanárak növekedése például, vagy a munkaerőár költségének növekedése más országokban. Tehát azt láthatjuk, hogy egyes országok a folyófizetési mérleg esetében többletet mutatnak fel, itt tehát megint csak ezen országhoz fordulunk felhívásunkkal, gondolok itt különösen Németországra és Hollandiára, hogy a többletet, a jelentős többletüket arra használják, hogy a belső keresletet és a beruházásokat élinkítsék saját érdekükben, valamint az egész euróövezet érdekében. A bizottság bemutatja majd a részletes vizsgálatot ezen éves jelentés keretében, mégpedig 2018. februárjában. Nézzünk most néhány észrevételt azon ajánlásokat illetően, amelyek az euróvezet politikájára vonatkoznak. Első ízben ebben az évben az ajánlásaink felszólítják a tagállamokat, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket az agresszív adó tervezéssel szemben. Persze adóügyi biztosként én örülök ennek. És az önök intézménye különösen aktív mi oldalunkon, Számosan önök közül aktívan részt vesznek a Bizottság munkájában. Számunkra inspirációk forrása ez a szakbizottság. Ismerik a kihívásokat, és jó, hogy létezik ez a kapcsolat más eljárásokkal az európai szemeszteren belül. Nem lehet elválasztani de senki nem is teszi ezt a tagállamokban, a ö, költségvetést, illetve az adóügyeket. Tehát itt a globalizáció kihívásainak meg kell felelnünk, itt van a technológiai átalakulás, ennek is részesei vagyunk, ugyanakkor figyeljünk oda a bevételekre, amik kikerülnek a költségvetésünkből, és amelyek hiányoznak a beruházásokat illetően. Aztán az Európai Bizottság egy globális semleges költségvetési ajánlást fogalmaz meg az vezet vonatkozásában itt most már kevésbé van szükség költségvetési támogatásra, mivel visszaállt a növekedés, ugyanakkor nem lenne elővigyázatos úgy gondolni, hogy a helyzet most már megszilárdult. Ezt követően pedig fontos az inkluzív növekedés támogató politika, a konvergencia, ami a parlament számára is fontos kulcsszó. Ön, fel, önök is lemutattak erre a korábbi jelentésükben, és mi is önök mellett állunk ebben. Ugye itt országról országra változnak persze ezek az ajánlások. Az összes tagállamot felhívjuk arra, hogy növeljék termelékenységüket, és fogadjanak el olyan reformokat, amelyek a minőségi foglalkoztatást favorizálják, a munkaerőpiachoz való hozzáférést, és a szociális védelmet, az inkluziót támogatják ugye a folyófizetési mérleg esetében, vagy a nagy kül belső adósság esetében nagyon fontos a versenyképesség javítása. Senki nem elégedhet meg egy közepes helyzettel ezt illetően. A riasztási mechanizmusról szóló jelentésünkben ugye vannak nagy ö, folyófizetés mérleg többlettel küzdő országok. Itt a béreket illetően nagyon fontos a bérek növelése és a belső kereslet stimulálása. Tehát ugye visszaállt a növekedés, tíz év alatt a legmagasabb szintű, és jó lenne, ha mindenki profitálna ebből, ez stabil lenne, és a beruházásokra helyeznénk a hangsúlyt, ahol nagyon magas az adósságállomány, mindent meg kell tenniük az adóügyi tér felszabadításáért, és fontos az, hogy támogassuk a beruházásokat a polgárok javára. Visszatérhetünk persze még erre a kihívásra majd az eszmecsering második részében, amikor is a költségveté- nemzeti költségvetésekről fogalmaztunk meg véleményeket, de szeretném már most rá, rá irányítani az önök figyelmét erre a problémára, és persze Valdisszal szívesen megválaszoljuk valamennyi kérdésüket. Merci beaucoup, merci Köszönöm, köszönöm biztos úr. Köszönjük szépen mindkettejüknek ezt a bevezetőt, és köszönöm szépen, hogy ilyen szépen betartották hozzászólási időt. Az első körben az éves növekedési jelentés két jelentéstevőjének adnám meg a szót, az ECON részéről az SND jelentéstevője. Báje úr sajnos nem tud ma itt lenni, mert kórházba került, de Pereira asszony fogja őt helyettesíteni. Három perce van hogy megtegye észrevételeit, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a biztosoknak, a jelentéstevőnk nevében és a frakciónk nevében is üdvözlöm Önöket. Azzal kezdeném, hogy ez a párbeszéd az Európai Parlament és az Európai Bizottság között nagyon fontos a demokratikusabb európai szemeszter szempontjából, és a demokratikusabb a gazdasági és fiskális politika szempontjából is az euróvezetben. Természetesen nagy örömmel látjuk, hogy javulnak a gazdasági mutatók, és elismerjük azt a tényt, hogy az úgynevezett háromszög, amelyet a beruházások, a struktúrális reformok és a felelős fiskális politika alkotnak, végre eredményt mutatnak fel. Ennek ellenére szeretnénk azt is elmondani, hogy üdvözöljük azt a tényt, hogy a közleményükben utaltak a további eszközök szükségességére, amelyek célja, hogy a beruházásokat növeljék, és a gazdasági outputot is növeljék. Tulajdonképpen, ha túlzottan a monetáris politikára támaszkodunk, ez nem lesz elég, épp ellenkezőleg. Várhatóan a monetáris politikában a közeljövőben változások fognak bekövetkezni. Ez azt jelenti, hogy egy támogató jellegűbb fiskális politikára van szükség. Nem vagyok biztos abban, hogy az éves növekedési jelentés, amelyet az imént bemutattak, ezt az ambíciót tükrözni fogja. Különösen azért, mert az éves növekedési jelentés azt javasolja, hogy nagyjából egy semleges fiskális politikát folytassunk 2018-ban. Azt kell mondanom, hogy ez a javaslat meglepő, és tulajdonképpen csalódást is kelt egyben. Meglepő azért, mert az Európai Bizottság tavaly még épp az ellenkezőjét jelezte, nevezetesen, hogy egy mérsékelten expanzív fiskális politikát folytassunk. A bizottság úgy nyilatkozott, hogy a lassú talpraállás, gazdasági talpraállás miatt fennáll annak a veszélye, hogy ez expanzív fiskális fellépésre lesz szükség az euróvezetben. Emellett az Európai Bizottság még számszerűsítette is ezt a GDP 0,5%-ában, azt jelezvén, hogy 2017-ben ez lenne a kívánatos mérték. Úgy vélem, hogy a gazdasági helyzetben bekövetkezett változás önmagában még nem indokolná, hogy az Európai Bizottság ekkora párfordulást hajtson végre. Az Európai Bizottság egy semleges fiskális politikát javasol, 2017-ben és 2018-ban is ilyen politikát folytattunk. Ez tehát az első kérdés, amelyet szerettem volna felvetni. Szeretném, szeretném továbbá elmondani azt is, hogy természetesen üdvözöljük azt a tényt, hogy az Európai Bizottság ismét azt kéri, hogy azok a tagállamok, amelyeknek fiskális mozgásterük van, tegyenek többet, ruházzanak be többet, járuljanak hozzá nagyobb mértékben az európai gazdaság növekedéséhez. Úgy tűnik azonban, hogy a tagállamok nem hallgatnak arra, amit az Európai Bizottság mond. A biztosoktól ezért azt kérdezném, hogy mit tudnak tenni és mit fognak tenni annak érdekében, hogy ez a gazdasági növekedés szempontjából fontos ajánlás olyasmi legyen, amit be is tartanak a tagállamok. Köszönöm. Köszönjük szépen a konkrét kérdéseket. Most az Ample szakbizottság belé jelentéstevő következik néppárti kolléga Hedmond, Hedman kolléga. Három perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Európai Bizottság közzétette éves növekedési jelentését, rengeteg pozitív jelzést tartalmaz a szöveg. Azt láthatjuk, hogy a tagállami gazdaságok ismét növekedési pályára álltak, Nő a foglalkoztatottság, csökken a szegénység és a munkanélküliség, de néha az embernek az az érzése, hogy az Európai Unióban nem mindenütt érezhetők egyformán ezek a pozitív fejlemények. Nem mindenütt javul a helyzet például a foglalkoztatást és a szociális helyzetet nézve. Még mindig túl magas a munkanélküliség, főként a fiatalok körében. Annak ellenére, hogy elvileg prioritás volt számunkra ennek a helyzetnek a kezelése. Örül, örülök, hogy a, elindult egy kezdeményezés a fiatalok foglalkoztatásának növelésére. A kérdésem az, hogyan kívánják támogatni a tagállamokat a reformok végrehajtásában, annak érdekében, hogy a munkavállalók megfelelő készségekkel rendelkezzenek, olyan készségekkel, amelyek keresettek a munkaerőpiacon. Tudjuk, hogy egyrészt itt van a hiány, a deficit, miközben más részről igen magas a munkanélküliség a fiatalok körében, illetve azok körében, akik nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, hogy betöltsék a szabad álláshelyeket. Tudjuk, hogy az Európai Unióban sok helyütt munkaerő hiány lépett fel, ez talán az egyik legnagyobb akadálya a jövőbeni gazdasági növekedésnek. Mindeközben vannak olyan régiók is, ahol még mindig nagyon magas a munkanélküliség. Milyen szerepet irányoz elő az Európai Bizottság a saját maga számára ebben a helyzetben? Hogyan lehetne ezeket a régiókat támogatni, mindkét probléma kezelésében, mindazon eszközökkel, amelyek ma rendelkezésünkre állnak. A munkaerőpiacon nem csak a munkaadók, hanem a munkavállalók is fontos szereplők. A munkanélküliség csökkentéséhez mindenek előtt beruházásokra és strukturális reformokra van szükség, amelyek lebontják az akadályokat, és amelyek megkönnyítik a munkahelyteremtést. Emellett az új technológiákba is be kell ruházni, hiszen ezek jelentős potenciállal rendelkeznek a termelékenység növelése és a beruházások növekedése tekintetében. Itt van az EFSI persze, de a strukturális alapokat is erre a célra kellene felhasználnunk, támogatnunk kellene a strukturális alapokkal és mindazon erőfeszítéseket, amelyek a beruházások növelésére irányulnak, valamint a társadalmi és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére. A demográfiai változásokat is szem előtt kell tartanunk, ez a probléma sok régiót érint az Európai Unióban. Szeretném a bizottságot és a tagállamokat felszólítani, hogy holisztikusan közelítsék meg ezeket a kérdéseket, és hogy gondoskodjanak arról, hogy ösztönzőket teremtsünk közösen arra, hogy a munka vállalók tovább maradjanak a munkaerőpiacon, és persze meg kell teremteni a lehetőségét, hogy a munka összeegyeztethető legyen a magánélettel. Fontos a szülési, szülő, szülési szabadság átalakítása, és adott esetben, ha szükség mutatkozik rá, új szolgáltatásokat, új infrastruktúrákat is terem, meg kell teremteni, és a magán szférának is persze fontos szerep jut e- mindebben. Köszönöm szépen, most 8 percünk van arra, hogy a meghívottaink válaszoljanak, szal elnök úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket. Először is, ami az általános gazdaságpolitikai prioritásokat illeti. Valóban úgy látjuk, hogy a beruházások, a strukturális reformok és a fiskális felelősségvállalás egyvelege eredményeket hoz, ami viszont a beruházásokat illeti, azok csak az elmúlt egy-két évben kezdtek újra növekedni. Más szóval, még többet kell tennünk annak érdekében, hogy a beruházások növekedjenek, az Európai Stratégiai Beruházási Alapot kívánjuk erre felhasználni, és meg tudom erősíteni, hogy az Európai Strukturális Beruházási Alapok is fontos szerepet kapnak abban, hogy megerősítsük a beruházásokat, és javítsuk az üzleti környezetet, hogy a magánszférából származó beruházásokat is növeljük. Ami a monetáris politikát illeti a pénzpolitikát, valamint az euróvezeti fiskális politikát, Jelen pillanatban valóban azt javasoljuk, hogy nagyjából semleges fiskális politikát folytassunk, ezzel kiegyensúlyozva annak egyrészt egyensúly teremtve a növekedés között és a közpénzügyek fenntarthatósága között, főként azon országokban, ahol magas az eladósodottság és a költségvetési hiány. Valóban, tavaly szóba került az, hogy esetleg egy kisé expanzív fiskális politika megfelelőbb lenne, de a gazdaság mm, fellendülése folytatódott, sőt, még tovább gyorsul, a gazdasági előrejelzésünket is felfelé a pozitív irányba korrigáltuk, jelen pillanatban tehát úgy látjuk, hogy a nagyjából semleges fiskális irány lenne a megfelelő, és teremtené meg a megfelelő egyensúlyt. Ezt az álláspontot támogatja az Európai Fiskális Tanács is, amely nem régiben létrejött, és amelynek pont az a feladata, hogy ilyen jellegű szakpolitikai tanácsadást nyújtson. Aztán, ami a foglalkoztatottság növelésének kérdését életi főként a fiatalok körében, ez volt az egyik első kezdeményezése a jelenlegi bizottságnak. Támogatást nyújtottunk az Európai Foglalkoztatási Kezdeményezésnek, az Ifjúsági Garancia Alapnak. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a kapcsolatot a munkaerőpiac és az oktatási rendszerek között, és ez pontosan az a terület, amelyen az új készségfejlesztési agendánkkal, menetrendünkkel javítani szeretnénk főként a szakmai képzésben, képesítések területén szeretnénk elérni, hogy az a munkaerőpiaci szükségletekhez, elvárásokhoz igazodjon. Mint ahogyan önök is tudják, nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy a különböző kezdeményezéseket végrehajtsuk a készségfejlesztési menetrenden belül. A múlt héten volt egy úgynevezett készség hét, ahol megvitattuk az összes ehhez kapcsolódó kezdeményezést és a jövőben követendő irányt. Ami a munkanélküliség és a munkaerőpiaci igények közötti ellentétet illeti, itt egy strukturális elemet kell elsősorban szem előtt tartani, el kell érni azt, hogy a megfelelő készségekkel rendelkező személyek aktív munkaerőpiaci politikák keretében munkahelyhez jussanak. Másrésztről van egy földrajzi aspektus, és ez a munkaerő mobilitásához is szorosan kapcsolódik persze azt sem felejthetjük el, hogy itt van az agyelszéves, a fiatalok elvándorlása, ezek is nagyon fontos jelenségek ebben az összefüggésben, mert amikor a jól képzett fiatalok bizonyos régiókat elhagynak tömegesen, akkor ez végeredményben nagyon súlyos problémát okoz az érintett régiók és tagállamok számára. Itt be is fejezném. Köszönöm szépen, most pedig Moszkovicsi úr. Euh, Vissza is térek ezekre a vadonatúj fiskális iránymutatásokra. Igen, a dolgok nagy mértékben megváltoztak tavaly óta. Tavaly úgy láttuk, hogy mindenképpen támogatnunk kell a növekedést, mert az még mindig törékenynek és egyenlőtlennek bizonyult. És úgy éreztük, hogy egy valamiféle fiskális támogatást kell nyújtanunk a gazdaság számára. Ezért az Európai Bizottság egy pozitív 0,5%-os euróvezeti fiskális megközelítést javasolt. Ezt a tanács egyébként nem fogadta el, az eurócsoport sem, és végezetül a tanács egyébként is egy semleges fiskális megközelítést támogatott. Végeredményben igazunk lett, mert 2010, a 2017-es adatok alátámasztották az eredeti elképzelésünket. Ez is az oka annak, hogy tulajdonképpen az elvárásokat meg is haladta a gazdasági növekedés. Mostani becsléseink szerint a növekedés számára nem kell akkora fiskális támogatást biztosítani, mint tavaly, ugyanakkor úgy látjuk, hogy a növekedés megszilárdítása érdekében, nem tudjuk ugyanis, hogy a ciklusnak pontos mely, pontosan mely pontján helyezkedünk el, hogy a támogatást azért valamilyen formában folytassuk. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyjából semleges fiskális megközelítésre lesz szüksége, és ezt, erre fogunk javaslatot tenni a tanácsnak is reményeim szerint. Biztos vagyok abban, hogy a tanács ezt el fogja fogadni, és úgy gondolom ez lenne a leghelyesebb út, amelyen elindulhatunk. Másodszorban szó esett azokról az országokról, amelyek jelentős többletet, többlettel rendelkeznek, és úgy gondolják esetleg, hogy nem kell követniük ajánlásainkat, arra vonatkozólag, hogy a töbletet csökkentsék, beruházások által például. Majd nem igazuk van, mert Németországban lassan elindultak a beruházások irányába, de nyilvánvalóan még többre lenne szükség. Mit tehetünk? Nos, először is újra és újra felvethetjük a témát az eurócsoporton belül. Úgy gondolom, hogy az önök szava és az önök által gyakorolt nyomás is nagyon fontos szerepet játszik, és továbbra is a több beruházás mellett fogunk sikra szállni, nem csak az infrastruktúrát illetően, de a magánszféra részéről történő beruházásokért is síkra fogunk szállni, azért, hogy valami módon betömjük a beruházási hézagot, űrt, de hogy az euróvezeti helyzet is javuljon. Tudjuk, hogy Németországban mi a helyzet. Jelen pillanatban zajlanak a tárgyalások egy koalíciós kormány alakításáról. Remélem, hogy mi hamarabb feláll egy stabil német kormány, amely valamilyen módon lendületet tud adni a beruházásoknak. De biztos, biztosak lehetnek abban, hogy az Európai Bizottság mindvégig ragaszkodni fog ennek fontosságához. Köszönöm szépen, most pedig a második kör, a második forduló következik. Az árnyék jelentéstevők, illetve a frakció szószólói következnek, akiknek csak másfél percük lesz, hogy a kérdésüket feltegyék. Először is az SND, a Néppárt és az LKR hozzászólói következnek. Agnes Jungerius, az első másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztosoknak, hogy eljöttek. Nagyon hát örüljünk annak, hogy a gazdaság növekszik. Azt hiszem, fontos ezzel a pozitív megállapítással kezdeni. Ezután viszont azt is fontos elmondani, hogy elég egyenlőtlen a válságból való kilábalás sebessége és ennek az előnyein nem egyelően osztoznak az EU-ban, ha már a szegénység kockázatát nézzük. Még mindig nagyon nagy ennek a kockázata, és erre bizony oda kell figyelni. Önök is említették, azt, hogy a bérek szintje lassan el helyre, és hogy nagyon sokan vannak kitéve a szegénység veszélyének, hogy a szociális védelem szükséges az ilyen körülmények között, de ekkor én azt gondoltam, hogy jó, hát megvolt a Göteborgi csúcs, lássuk, hogy milyen plusz intézkedésekhez vezet mindez. Mert persze az szép, hogy a csúcson megszületik egy nyilatkozat, ez szép szimbólum, de ezután azért azt is el kell mondani, hogy kenyér is kell az asztalra, különösképpen ha az egyenlőtlenségről, a munkanélküliségről van szó, amely bizonyos társadalmi csoportokat komolyan érint. Az első kérdésem az a szociális párbeszédről, illetve a dolgozók alkú pozíciójának az erősítéséről szólna. Mert szép azt elmondani, hogy fizetésemelésre van szükség, de hogyha a kollektív alkú pozícióra ekkora nyomás nehezedett, akkor hogyan jutunk el odáig, hogy sikerüljön elérni, hogy a bérek növekedjenek, és nem csak Hollandiában és Németországban, hanem mondjuk azt, hogy olyan tagállamokban is, amelyek nem profitáltak a konvergenciából, ahol csökkentek a bérek, akkor is, hogy mondjuk, hogyha a gazdaság azért jó lendületben volt. Most Gunnar már következik másfél percre a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, köszönöm az összefoglalót. Mindannyian üdvözöljük, hogy jobban alakulnak ezek a számadatok, és megköszönöm a bizottságnak, hogy a megfelelő fiskális álláspontot foglalta el. A legutóbbi alkalommal, amikor eszmét cseréltünk, akkor ezt a felhívást fogalmazta meg a bizottság felé a parlament. Szeretnék visszatérni valamire, ami a növekedési jelentésben szerepel. Ez a bevezetőben található, ahol a bizottság megjegyzi, és idézem, hogy a GDP, a termelékenység és a növekedési arány még a potenciál alatt van, és a befektetés szintje is a válság előtti szint alatt van. Ez talán a leg világosabb összefoglalása annak, hogy hol tartunk. Tehát a befektetés továbbra is a válság előtti szint alatt van ez a legeslegnehezebb kihívás, amelyel szembenézünk. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor mindenütt le fogunk maradni. Versenyképesség, innováció és a termelékenység is. És ez meglepett engem, a bizottság sokat beszélt arról, hogy hogyan segítsük a befektetések megvalósulását, arról sokkal kevesebbet beszéltek, hogy hogyan tegyük az EU-t vonzóbbá a befektetők számára. A globális gazdaságban és Európában is van többlet, tőke többlet, de nem tudjuk vonzani ezeket a befektetéseket. Ez tagállamokat érintő téma, de az EU-t egészében érinti, EU-s szintű reformokra is szükség van, és érdekelne, hogy ezt az alapvető problémát hogyan kívánják kezelni. Köszönöm Gónár. az ECR képviseletében Trebeszius kolléga képviseli mind a két szakbizottságot, tehát ha kívánja, akkor három percet kap. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a biztosoknak, hogy feltehetjük nekik a kérdéseinket. Több ízben hivatkoztak itt adatokra, de persze a gazdasági elemzés elvégzéséhez fontos számokra is szükség van. Veszélyesnek tűnik a, a számokat bemutatni Görögországban. Ugye a statisztikai hivatal elnökét tízezer eurós büntetésre ítélték, mert hamis számadatokat közvetített, és azóta Giorgio több ellen több ízben nyomozás zajlott, és az elődje úgy néz ki, hogy büntetés nélkül megúszta ezt az ügyet. Önök beavatkoznának-e? Ugye itt nem lehet abból kiindulni, hogy egy görög belügyről van szó, amikor valaki hamis számadatokat korrigál. Ugye egy gazdasági monetáris unióban nagyon is fontos, hogy akár az Európai Központi Bank, akár más intézmény megbízható számadatokra hagyatkozhassék. Aztán lenne még itt egy kérdésem, több ízben panasz hangzott el, különösen Németország vonatkozásában, hogy nagyon erős Németország, de talán inkább Olaszország felé kellene aggodalommal fordulni. Nagyon magas ott az államadóság, nem teljesítő hitelek vannak. Nem Látják inkább ezen a példán, hogy ez a bizonyos konvergencia, amelyről, amelyről önök szólnak, az nem megvalósítható, hanem nagyon eltérő fejlődési pályát vesznek itt az országok. És még röviden egy egészen rövid kérdés a bizottság presztis tervével kapcsolatosan a fiatalok munkanélküliségét kezelő projektről van szó. 500 millió eurót irányoztak elő eddig erre, és kb. a felét költötték el eddig ennek az összegnek. Különösen Spanyolország és Portugália esetében nehéz volt ezeket a forrásokat megfelelően lehívni, elkölteni, mert hiányoznak az ehhez szükséges állami struktúrák. Ugyanakkor pont Spanyolország és Portugália Dél-Európa jó értékeket mutat fel a fiatalok munkanélküliségének kezelését illetően. Tehát itt inkább az országok jó munkájáról van szó, nem pedig a bizottság tevékenységéről. Érdekelne, hogy hogyan is magyarázzák ezt az ellentmondásos tényt. Köszönöm szépen. Még egyszer úgy kezdjük, hogy Dombrovski szóhoz térek vissza, és körülbelül 8 perce van. Köszönöm szépen. Több kérdést is felvetettek a képviselők. Igen, ami a válságból való kilábalást illeti, ez egyre erősödik, de egyenlőtlenül alakul, és láttuk, a, egyébként a tavalyi éves növekedési jelentés prioritásai között is megfogalmaztuk, és idén is nagy hangsúlyt fektetünk az inkluzív növekedésre. Tehát, hogy garantáljuk, hogy a gazdasági növekedés előnyeiből mindenki részesül. Konkrétan a legkiszolgáltatottabbak is a társadalmunkban. Ez egy olyan megközelítés, amelyet az országspecifikus ajánlásokba is befoglaltunk, amelyeket továbbítottunk a tagállamoknak. A bizottságnak idén is ugyanez a szándéka az országspecifikus ajánlásokkal következő évben. Aztán a szociális pillér kihatása az európai szemeszter folyamatára. Már a csúcson egyébként a nyilatkozat idején elmondtuk, hogy hogyan fog ez megjelenni a gyakorlatban, tehát a szociális jogok pillérét megvalósítjuk, és ezért a foglalkoztatási jelentésben idén már az új szociális eredménytáblát is beépítettük. Ezzel mérjük tehát a nemzeti politikai reformokat, és természetesen figyelembe vesszük a szociális pillérben megfogalmazott célokat. Ami pedig a szociális párbeszédet illeti és az alkupozíciót, a dolgozók alkupozícióját, ez is az egyik olyan kérdés, amelyet komolyan figyelünk, hogy hogyan alakul a szociális párbeszéd a tagállamokban. A szociális párbeszédet többféle módon is tudjuk támogatni, kapacitás építést tudunk ösztönözni a feleknél, de más kezdeményezéseket is indíthatunk, és nyilván európai és nemzeti szinten is eh, támogathatjuk a partnereket az európai szemeszteren belül. A következő kérdés a termelékenység és a befektetés témáját érintette. Én is kiemeltem a bevezetőmben, ugyanezt a két témát, mert valóban így van, hogyha a jólétet szeretnénk hosszú távon erősíteni, akkor arra van szükség, hogy a termelékenység nőjön. Ez viszont befektetéseket követel meg, és az Európai Bizottság egyik legfontosabb prioritása pontosan a befektetési terv volt, amelyet más néven Juncker, Juncker tervnek is neveznek, és a stratégiai befektetési alap megteremtése tapasztalataink alapján mondhatom, hogy ez működik, tehát mozgósítja a befektetéseket, de nyilván az üzleti környezet javítására is szükség van az Európai Unióban, ezért van szükség a jogalkotásra, ezért foglaljuk bele az ajánlásainkat az ország jelentésekbe, hogy hogyan teremtsenek kedvező üzleti környezetet a tagállamok. Aztán pedig Felvetődött még néhány kérdés, amelyek konkrétan érintettek tagállamokat, például a Görögországra vonatkozó kérdés. A bizottság ezzel kapcsolatban már megfogalmazta az aggájait, de tiszteletben kell tartsuk a nemzeti hatásköröket, az igazságügyi rendszer függetlenségét és így tovább a statisztikáknak ettől függetlenül, amelyeket a tagállamok benyújtanak, megbízhatónak kell lenniük. Az Európai Bizottság az ELSZTÁT adataiban teljes bizalommal van, amelyeket kaptunk idén, illetve az előző évben is, és a statisztikák függetlenek a meggyőződésünk szerint. Ez nagyon fontos a döntéshozásban, és természetesen a kölcsönös bizalom szempontjából is elengedhetetlen. Ami a nem teljesítő hiteleket illeti, nem csak Olaszország az a tagállam, ahol ezeknek a szintje magas. Vannak más tagállamok is, amelyek érintettek, és ezért Jelenleg egy stratégián dolgozunk, amelyet majd leteszünk az asztalra. Természetesen az érintett tagállamokkal együttműködünk ott, ahol a fiatalok körében a munkanélküliség nagyon magas. Nem minden megoldás annyira egyszerű, csak úgy, mint eh, a nem teljesítő hitelek esetében, ahol a fiatalok foglalkoztatása magas, ott is a tagállamokkal kell együttműködni. Köszönöm szépen, most pedig Moszkovicsi úr következik. So, uh, briefly, uh, how first to... Röviden tehát, hogyan lehet a beruházásokat fellendíteni, hogy már úr kérdésére válaszoljak. Először is azt gondolom, hogy a növekedési kilátások segítenek. A mikro és makro gazdaságot nem kellene összemosni egymással. Nem igaz, hogy Európa nem vonzó, mert különben nem lenne ekkora a növekedés, de természetesen igaza van, ragaszkodnunk kell a tagállami reformokhoz. Nem engedhetjük meg, hogy a helyzet javulása miatt felhagyjunk a szükséges reformokkal, épp ellenkezőleg kilábaltunk a válságból, ez örvendetes, de meg kell akadályoznunk, hogy ezek a válságok megismétlődjenek. Ahhoz is ragaszkodnék, hogy a Juncker terv harmadik pillérét végrehajtsuk. Ez mint önök is tudják, a beruházások akadályait bontja le. Ez egy nagyon fontos lépés lenne. Mindig fontos, hogy a beruházásokat elősegítsük. Fontos ez az egész terv sikere szempontjából, és az FC 2.0 szempontjából is. Ami a statisztikákat illeti Görögországban, ez egy nagyon érzékeny kérdés. Egyrészt ez a bizottság, Váldis és, és jó magam is elsősorban, mindig is foglalkoztunk a hiányra vonatkozó számokkal, adatokkal. A pénzügyminiszterek szintjén azt is kértük, hogy ez a globális értelemben igazságtalan helyzet nem állhat fenn többé, ezt kezelnünk kell a görög partnereinkkel tárgyalva. Többször is felvetettük ezt a kérdést, nyilvánosan is. Az Európai Bizottság véleményét viszonylag jól ismeri mindenki, az önök álláspontját is, Tudjuk, hogy a tagállamokban jogállamiság uralkodik, az igazságszolgáltatás függetlensége is érvényesül. Ez azt jelenti, hogy nem mehetünk túl messzire, mert el kell kerülnünk azt a beszéd, hogy esetleg beleavatkozunk az igazságügyi eljárásba. ezután is az eddig megszokott módon fogunk eljárni. Köszönjük szépen a biztos úrnak, mivel ez az ECON és az EMPL szakbizottság együttes ülése, most nagy örömmel adom meg az EMPL alelnökének, Marita Ulfskognak a szót, illetve átadom neki az elnöklést, ő fog elnökölni a második részben. Köszönöm szépen! Ez a második rész, a harmadik forduló, még mindig minden hozzászóló másfél percet kap hogy a kérdését felves, az Ekonnal kezdünk. Karolin Nachtigál asszony, az Alda részéről öné szó. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szerint az innováció és a versenyképesség nagyon fontosak, és a tagállamoknak is eh, le kell fektetniük a jövő alapjait ezeken a területeken. Ezzel teljes mértékben egyetértek, gondolom az itt jelenlévők is egyetértenek ezzel. Ha megnézzük az Európai Innovációs Eredménytáblát, akkor láthatjuk, hogy a tagállamok között nagyon nagyok a különbségek, ami az innovatív teljesítményt illeti. Ez a teljesítmény kéz a kézben jár az adott tagállam versenyképességével. Vannak olyan országok, amelyek állandóan rosszul teljesítenek az innováció területén, és kevésbé versenyképesek a többi tagállamnak. A kérdésem egy kicsit arra hajaz, amit az LKR beli kollégám tett fel. Milyen intézkedéseket akar foganatosítani az Európai Bizottság, hogy segítsen a rosszul teljesítő országoknak, hogy felzárkózzanak. A második kérdésem szintén ehhez a témához kapcsolódik. A rosszul teljesítő tagállamok közül néhányan nagyon eladósodottak is egyben. Úgy tűnik, hogy ezek a tagállamok a költségvetésüket inkább ö, rövid távú intézkedésekre költik, ahelyett, hogy befektetnének a jövőbe. Mit tud az Európai Bizottság tenni annak érdekében, hogy a tagállami költségvetések növekedésbarátabb módon alakuljanak? Úgy gondolják-e, hogy már eleget tettek ezen a téren? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kávésombó úr, a következő hozzászóló Alde, EMP szakbizottság öné a szó, másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. Franciául fogok szólni, hogy jobban megértsen engem Moszkovici úr, akit üdvözlök és köszönöm, hogy itt van, mint Dombrovski urat is egyébként. A foglalkoztatási szempontjából, a szociális politika szempontjából a besz beszédem persze a Göteborgi csúcs után történik, és ebben a kontextusban kell szólnom. Ugye ott az a megtiszteltetésért, hogy részt vettem. Ami a foglalkoztatás ügyet illeti, az európai szemeszter két dolgot vet fel, nem a szociális politikát, hanem inkább a munkahelyteremtést, ugye minőségi munkahelyteremtésről beszélünk, és nagyon erőteljes egyenlőtlenségeket amelyek a társadalmat tovább is megosztják, és itt az ideje annak, hogy reagáljunk ezekre a problémákra, mert ugye a pénzügyi válságból kilábaltunk, ugyanakkor nagyon nyilvánvalóak ezek a kérdések. Vajon az Európai Bizottság ajánlásaiban számításba veszi-e a, ugye itt vannak a PAN, az egyéb szakbizottságok intézkedései, és figyelembe veszi a bizottság, hogy egyre növekszik az emberek közötti egyenlőtlenség. Ugye most nagyon fontos a, az, hogy a tagállamoknak és saját magunknak is egy olyan víziót teremtsünk, amely sokkal inkább a kohézióra irányuló növekedés jegyében fogalmazódik meg. Köszönöm. Köszönjük szépen. Örben képviselő következik, UE Engel Ekon. Köszönöm. Biztos úr, az Európai Beruházási Bank legújabb jelentésében az szerepel, hogy súlyos problémák vannak, különösen az, hogy hiányoznak a befektetések Európában. Most ez a jelentés eh, némi más következtetést is lehetővé tesz. Ugye a magánberuházások eh, esetében ezek elérték a válság előtti szintet, de ugye az állami beruházások a GDP csupán 0,7%-ára rúgnak, különösen az infrastruktúra esetében. Nyilvánvalóak ennek az okai, azt hiszem, hogy ön is ismeri az okot, a stabilitási és növekedési paktum ez, illetve a megszorítási politika, amit a tagállamokra kényszerítettek, a költségvetés kiigazítási politika országomban, azt láthattuk, hogy a gazdasági miniszter Madridban felszólalt, ugye akadályozni akarta, hogy a beruházások nőjenek a ö, szociális állóba, illetve az infrastruktúrában, noha több lett tapasztalható. Nem azt kellene elkezdeni, hogy megreformáljuk a stabilitás és növekedési paktumot, hiszen ez akadályozza leginkább az állami beruházásokat, és ugye itt az állami beruházások a problematikusak. A második dolog, ha például egy ország a rugalmassági záradékot akarná használni, hogy az infrastruktúrába beruházáson, ön hogyan ö, reagálna erre? Köszönöm szépen. Kosztadinka Kunyeva következik. A Foglalkoztatási Bizottságból a GUEL képviseletében két perce van. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, azaz biztos urak. A jelentésben számos vészrevételt tapasztalható. Először is a következő. Nem nyugtalanító az, hogy az euróövezetben nagyobb a munkanélküliség. Nézzük meg Olaszország, Spanyolország esetét és más országokét. És milyen munkahelyek ezek egyáltalán? A foglalkoztatási jelentésben az is szerepel, hogy a munkahelyek csupán 14%-a állandó munkahely. Ugyanakkor örülök, hogy ön aktív foglalkoztatáspolitikáról szólt, ugyanakkor a hossza, hosszú távú munkanélküliek és fiatalok esetében a Juncker csomag forrásait kellene felhasználni. Különböző országokban nagyon nyugtalanító tendenciák tapasztalhatóak. Különösen hosszú távú munkanélküliek esetében konkrét javaslatra lenne szükség. A Juncker csomag legalább 5 százalék pénzeket foglalkoztatás politikai célokra kellene fordítani, hogy legyen társfinanszírozási lehetőség is 50% feletti arányban. És másodszorban a foglalkoztatás programra fordított források egy növekedési ösztönzőt is jelentenek, és ezeket ki kellene venni a költségvetés keretein belül a ö, foglalkoztatási paktumra irányuló számításokból. Van már kezdeményezés erre vonatkozóan, és ezt több mint 30 képviselő támogatja különböző országokból. A bizottsághoz egy erre vonatkozó szobeli kérdést is felvetettünk. Mi az ön álláspontja? Köszönöm szépen. Először Dombrovskis alelnök úrnak adok szót. Köszönöm. Tisztelt képviselők! Hadd kezdjem a versenyképességgel és az innovációs eredménytáblával, illetve azzal, hogy hogyan próbáljuk elérni, hogy mindenki behozza a lemaradását. A kutatás és fejlesztés az Európa 2020-as stratégiában támogatást kap, ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük az európai szemeszteren belül is. Tehát azok az országok, amelyek rendszeresen lemaradásban vannak, azt az ajánlást is kapják, hogy növeljék a kutatásfejlesztési kiadásaikat, illetve ezeknek a kiadásoknak a hatékonyságát, és a kutatások kutatásokat, illetve a ágazat munkáját vonják össze, valósítsák meg az együttműködést, hogy a tudástranszfer a gyakorlatban is megvalósuljon. Aztán a közkiadások felhasználása növekedésbarát legyen, ezt is ajánljuk. Nagyon világosan olvasható ez az éves növekedési jelentésben, és ezt is figyeljük az európai szemeszter ciklusán belül. ami a foglalkoztatást illeti, illetve a munkahelyteremtést és az egyenlőtlenségeket. És ide tartozik a Gini Index, a Gini Index. Már említettem, hogy az európai szemeszter keretén belül figyelhetjük ennek a mutatónak is az állásért. Azok a tagállamok, ahol ez a mutató a legmagasabb, célzott ajánlásokat kapnak arra vonatkozóan, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségeket hogyan csökkentsék. Ez azt jelenti, hogy foglalkozunk a tagállamok adópolitikájával, a redistribúciós hatással, azzal, hogy hogyan lehet például csökkenteni az alacsonyan fizetett munkát terhelő adókat, mert ez sem segíti a növekedést. Aztán a szociális rendszereket is megvizsgáljuk, hogyan lehet ezeket a leginkább kiszolgáltatottak igényeinek a kiszolgálása felé irányítani. Aztán a készségek nagyon fontosak, ezt már mondtam, a munkanélküliséget is csökkenti, hogyha a dolgozók ha az emberek megfelelő készségekkel rendelkeznek, tehát nem kerülnek kizárásra a munkaerőpiacról. Rengeteg mindent teszünk tehát, európai szinten is, annak érdekében, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentsük, és továbbra is ebben az irányban kívánunk előre haladni. Ami a befektetéseket illeti, valóban igaz, hogy a befektetések estek 2010 és 16 között, és csak most látjuk azt, hogy ennek a, ahogy a befektetés szintje fokozatosan nő, az állami befektetése is, tehát a jövő évben egy kis növekedésre számítunk, de még mindig a válság előtti szint alatt marad mindez, és ezért hangsúlyozzuk olyan nagyon, hogy a befektetések ösztönzése mennyire fontos. Ez az első gazdaságpolitikai prioritásunk. Ami az Európai Növekedési Paktumot illeti, ezzel kapcsolatban is közleményt készített a bizottság, tehát hogyan lehet a rugalmasságot a legjobban kihasználni a stabilitás és növekedési paktumon belül. Az egyik klauzula, pontosan a befektetési klauzula, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a kiigazítási útvonaltól eltérjenek, annak érdekében, hogy a befektetéseket ösztönözni tudják. Ez tehát jelen van az ajánlások között. Az állandó foglalkoztatás, a részmunkaidős foglalkoztatás és az egyéb újonnan megjelenő foglalkoztatási formák, a platformgazdaság, a mm, megosztó gazdaság, a körkörös gazdaság, ezek is mind-mind jelen vannak. A bizottság egyik új kezdeményezése a szociális védelem mindenkinek, hogy az új munkavállalási formák, amelyek megjelennek, minden esetben szociális védelmet is nyújtsanak a bennük foglalkoztatottaknak. Köszönöm szépen, Moszkovicsi úr kap szót. Nos, euh, én is, ha megengedik, euh, kedves Zsambon képviselő úrnak euh, francia nyelven válaszolnék. Sok más nyelven is ér, de hát ez így tökéletes lesz. Nos, az összes kérdés, amit felvetődött az innováció beruházás versenyképesség háromszögét illetően, azt hiszem, hogy három ö, kérdés fogalmazódhat meg, azt illetően, amit a bizottság megközelítésében alkalmaz. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ha gyenge a beruházási szint, ugye ön azt mondja, hogy ez a stabilitás és növekedés faktum miatt van, valójában itt nem csupán irányítjuk az állami kiadásokat, hanem ennek minőségére is jobban figyelünk, hogy itt egyfajta spending reviews-okat készítsünk az összes országban, mert azt hiszem, hogy így jobban elő tudjuk készíteni a jövőt. Az Euróvezet keretében néhány éve kezdtük meg a tematikus munkát, mely pontosan erre a dimenzióra helyezi a hangsúlyt, az innováció, az oktatás, illetve a rugalmasságot hogyan lehet összhangba hozni a növekedéssel a gazdaságainkat illetően. Mi tehát a három szempont, amit ki akarunk domborítani az európai szemesztert illetően? Ugye benyújtottuk specifikus, országspecifikus ajánlásainkat, és majd meglátják, hogy a hangsúlyt a kutatásra, fejlesztésre fogják inkább helyezni. Aztán itt van egy európai keret, amely előmozdítja a kutatást és a fejlesztést, és harmadsorban pedig azt hiszem, hogy egy stabilizációs funkció is felmerülhet a gazdaság és monetáris unió keretében, és ez segít a beruházások szintjének megőrzésében, abban az esetben, hogyha sok hatásokat vagy recessziót tapasztalunk. Feltettek nekem kérdést a beruházási deficitet illetően is. Ez egy olyan terminus, amivel kapcsolatosan már régóta dolgozik az Európai Bizottság. Valóban nem állt vissza a válság előtti beruházási szint, és alacsonyabb, mint a nagy nemzetközi versenytársaink esetében. Tehát ez mindenképpen egy gazdasági megosztottságot eredményez majd 10-15 év múlva, ha ez így marad ez a helyzet. Ez motiválta a Juncker tervet, amely a magánberuházásokra helyezi a hangsúlyt elsősorban. Ugyanakkor a stabilitás és növekedési paktumban szerepel egy beruházási záradék, amelyet használtak azok az országok, amelyek a prevencióság alatt szerepelnek, Olaszországra utalhatok itt, amely nagyon sokat profitált ebből a záradékból, ön említette Spanyolország esetét, a túlzott deficit eljárásból kiléphet Spanyolország, a 3% kritérium betartása esetén 2017-ben, és 2018-ban valószínűleg ez lesz a helyzet előrejelzéseink szerint. Tehát Spanyolország is ö, alkalmazhatja majd ezt a záradékot, mindig a konkrét ö, esetet elemezve fogunk erről dönteni. Thank you, Mr. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Haladunk tovább, a negyedik forduló következik. Basszájkautnak adom meg a szót a zöldek részéről, aki mind az EMP, mind az Ekon szakbizottság tagja, három perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az éves növekedési jelentést. Nagyobb hangsúlyt fektet ezúttal az adóelkerülésre, az adócsalásra és ezáltal az egyenlőségre is. Javul a helyzet ezt mondhatom, jó ez a fejlemény, de nem jutottunk még el oda, hová szeretnénk. Többen kérdeztek rá az a Hök már úrnak mondom, teljesen egyetértek, hogy az egyik fő probléma a beruházások hiánya, ezt az Európai Bizottság is hangsúlyozza, de az Európai Beruházási Bank közben azt hangsúlyozza, hogy a válság előtti szintet üti meg újra a magánszféra általi beruházások szintje, a közberuházások területén van gond, még az Európai Beruházási Bank is elismeri ezt. Amikor az EB arról beszél, hogy el kell tüntetni a beruházások akadályait, akkor nem világos számomra, hogy a közberuházások akadályait hogyan kívánják lebontani. Számomra a legnagyobb problémát a fiskális mozgástér hiánya jelenti a legtöbb tagállam esetében, miközben folyamatosan ragaszkodunk a semleges fiskális megközelítéshez. Ez ismét csak gondot okoz a közberuházások szempontjából. Az Európai Bizottság ismét csak megkerüli a problémát. Másodszorban, ami az adózást illeti, kezelni kell az adóelkerülést, adócsalást, ez felmerült a bizottság anyagában is, ez jó, de hát Moszkovicsi úr, ön is jól tudja, hogy az aró elkerülés, az adó kikerülés kapcsán a legnagyobb probléma az, hogy egyhangúságra van szükség a tanácsban. Korábban is elmondta a parlament előtt, hogy a 116-os cikket akarják aktiválni, a Lisszaboni Szerződés 116-os cikkét, azért, hogy a minősített többség is elegendő legyen fiskális kérdések eldöntésében. Mikor jön ez a javaslat végre az Európai Bizottságtól? Mert szerintem a tanács ban az egyhangúság megszüntetése adó és fiskális ügyekben elkerülhetetlen, úgyhogy erre szeretnék pontos választ kapni. Egy további kérdés, ami már felmerült, a makrogazdasági egyensúlytalanságok kérdése. Ha megnézzük a javulást, elsősorban azon országok esetében van javulás, amelyek hiányjal küzdöttek. A többlettel rendelkező országok esetében, Németországot szoktuk ugye emlegetni, növekedett a többlet, hogyha öt évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk össze, a hollandi esetében ugyanez a helyzet, egyre több országnak van tulajdonképpen többlete. A nagy kérdés az, hogy hogyan fogjuk javítani a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó eljárást, hogy nagyobb egyensúlyt tudjunk teremteni, mert jelen pillanatban Egyedül az eladósodott országok teljesítenek jól, a többlettel rendelkező országok nem, ezzel is foglalkozni kellene. Köszönöm. Köszönjük szépen. Dominik Mártán következik az ENF részéről. EMP szakbizottság, szakbizottság másfél perc. Merci. Köszönöm. Nem szerepeltem a listán meglep ez az ön elégültség, amit önök itt megosztanak velünk, Moszkoviszi úr, Dombrovskis úr, kifejtvén azt, hogy itt van a fellendülés, a dolgok javulnak, kizárólag az önök politikájának köszönhetően szeretnék emlékeztetni arra, hogy kezdetben az önök politikának köszönhetően van itt a három konvergencia kritérium, ugye itt van a nyersanyagok, a kamat, az alacsony kamat szint, és az általános fellendülés, globális fellendülés, ezek a tényezők, amik ehhez az eredményhez vezettek, ez nem az önök politikájának eredménye, ez egy globális jelenség. A kérdésem egyszerű lesz, Moszkoviszi úr. Azt hiszem, hogy még két perc, 30 másodpercem van. És ami te hangzott annak alapján, az önök összes intézkedése, ugye itt a mobilitásról szóltak önök, ez a tisztességtelen verseny, aztán önök a konvergenciára emlékeztettek, ez a bizonytalan munkakörülményeket eredményezi valójában, a strukturális reformok a valójában megszorítást jelentik sok országban. A kérdésem különösen Moszkoviszi úrhoz irányul, ugye az ön közelsége Romániával, ugye Tudjuk, hogy Roman- Románia felé 4 milliárd euró megy körülbelül évente az EU-ból. A román kormány 4 millió dollár értékben vett amerikai ingatlanokat. Szóval ön szerint az elfogadható-e? Rendre kell -e ön szerint inteni Romániát, amely Amerikából vásárol be rakétákat? Köszönjük szépen, Dombrovski szúra következő. Parancsoljon. Hogy visszatérjek a közberuházások kérdésére. Ahogyan már korábban is elmondtam, fokozatosan nő a közberuházások szintje, természetesen ezt a tendenciát tovább kell erősítenünk. Ami a beruházásokat illeti, természetesen a stabilitás és növekedési paktumot kell említenünk, amelyben szerepel egy beruházási záradék, amely a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy eltérjenek az addigi pályájuktól, hogy növeljék a beruházásokat. Tudjuk, hogy a tagállamok tulajdonképpen élnek is ezzel a lehetőséggel. Más, másodszorban a közpénzügyekkel kapcsolatosan azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy a költségvetésük összetételét változtassák meg, fektessenek nagyobb hangsúlyt a beruházásokra, a kutatásra, az innovációra. Mindez az európai szemeszter részét is képezi természetesen, Ebben a megközelítésben azonban egyensúlyt is kell teremtenünk. Egyrészt ösztönöznünk kell a gazdasági növekedést, de biztosítani kell a közpénzügyek fenntarthatóságát is. Tény, hogy néhány tagállamban még mindig nagyon nagy az eladósodottság szintje, ezt csökkenteni kell, annak érdekében, hogy egy esetleges pufferrel is rendelkezzenek ezek a tagállamok, hogyha ne talántán újabb gazdasági hanyatlás következne be. Reméljük, hogy nem így lesz, de persze mindig jó, ha az ember felkészül az ilyen helyzetekre, növelve ezzel a gazdaság ellenálló képességét. Ami az adóelkerüléssel kapcsolatos harcunkat életé, ez nagyon fontos az Európai Bizottság szempontjából, nagy fontosságot tulajdonítunk neki, és a részét képezi természetesen az európai szemeszternek is, amelynek keretein belül a tagállamok felé ajánlásokat fogalmazunk meg arra vonatkozólag, hogyan lehet fellépni az adóelkerüléssel ellen, és hogyan lehet javítani az adók beszedésén. Ami a makrogazdasági egyensúlytalanságokra vonatkozó eljárást illeti, illetve a többletet Németországban és Hollandiában. Ez az oka annak, hogy az idei évben mind Németország Hollandiának és Hollandi, mint Hollandiának olyan országspecifikus ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek célja a többlet csökkentése. Ez az oka annak, hogy ez a két ország jelen pillanatban a makrogazdasági egyensúlytalanságok eljárásának tárgya. Az Európai Bizottság úgy gondolom kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz, nem csak a deficitet, nem csak a hiányt tartja szem előtt, hanem a jelentős töbletet is, és kezelni próbálja ezt a helyzetet a vonatkozó tagállamoknak megfogalmazott ajánlások által. Ami a szélesebb gazdasági kontextust illeti, és azt a kérdést, hogy mennyire lehetünk elégedettek, vagy mennyire kell elégedetlennek lennünk a jelenlegi gazdasági kitekintéssel, a kitekintés javul, globális szinten is. Ez az oka annak, hogy nem csak, hogy elégedettek lehetünk a jelenlegi helyzettel, hanem azért dolgoznunk kell a gazdaságaink ellenálló képességén is, hogy felkészüljünk a jövőbeni potenciális gazdasági sokkokra. A gazdasági növekedési jelentés kapcsán ezért hangsúlyozzuk, hogy a szakpolitikáinkat tovább kell folytatni, ezen a szinten és ezen a pályán, mert nem szabad engedékenynek lennünk. Moszkovici úr? Nos, néhány gondolat először is az adőgyeket illetően. Nos, egyetértek abban, hogy nem törhetünk át szociális Európa, illetve az adóharmonizáció felé másrésztől, addig, amíg nincsenek egyhangú, amíg az egyhangúság uralkodik, hiszen egyetlen vétó mindenki szendéket megakadályozhatja az ezen az úton való elindulásban. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy a játékszabályokon változtatni kell, ez az oka annak, ami miatt úgy vélem, hogy Juncker elnöknek igaza volt, amikor elmondta az unió állapotáról szóló beszédében, hogy változtassunk ezen. Persze itt van a passzrel záradék, és feltételezem, hogy a tanács is dönteni fog erről, hogy egyhang, egy, elhagyja az egyhangúságot. A bizottság persze nincsen ebben benne, nem vagyunk részesei ennek a döntésnek, ez egy kollektív nyomásgyakorlás, amely lehetővé teszi azt, hogy változtassunk a dolgokon. Ugyanakkor nem értek egyet önnel abban teljes mértékben, hogy azért, mert nincs azért, mert itt van ez az agyhangosság, ezért az adó elkerülés, adócsalás témájában végtelenek vagyunk. Ugye itt láttok a Panaszakbizottság részéről sok tagot, köztük az elnököt is, el kell ismernünk, hogy sokat tettünk mert eddig is az adó elkerülés adócsalás elleni küzdelemben az elmúlt három évben, sokkal többet, mint az elmúlt húsz évben. Ugyanakkor még sok javaslat van itt előttünk. Itt van ugye az adóparadicsomok fekete listája, az intermediátorokat illető rendelkezés, az országonkénti beszámolás, amelynek nyilvánosnak kell lenni és átláthatónak, ezt hangsúlyozom. Ugyanakkor itt van a konszolidált társasági adóalapra vonatkozó javaslat, a hiára vonatkozó. Tehát a mandátumunk mindenképpen csak úgy fejeződhet be, hogy, minden, hogy itt jelentős eredményeket érünk el. Ami a makrogazdasági egyensúlytalanságot illeti, látjuk, hogy bizonyos NATO-hitelező országokban hatalmas többlet van, itt Németországra, vagy Dániára, vagy akár Hollandiára utalhatok. Tehát itt egy aszimmetrikus helyzet van, erre megoldást kell találnunk, akár az EU-ről vezetre vonatkozó ajánlásban, vagy akár az ország specifikus ajánlásokban is, ezek is ebbe az irányba mutatnak. Ugyanakkor mindenképpen a tagállamok felelőssége ez. Ami minket illet, mindenképpen a valóságra utalunk, és látjuk, hogy itt mindenképpen egyensúlytalanságok tapasztalhatóak. Ami pedig a jobb képviselőjének felvetését illeti, hát próbálok itt mérsékelten fogalmazni, még akkor is, hogyha mindig feldühít. Nem a jobb tagja? Mindenki tudja, hogy igen. Mikrofonon kívüli hozzászólást hallottunk. Nos, itt az érdemi kérdéssel szeretnék foglalkozni. Ön kifejtette, hogy a fellendülés csak kívülről jön, az EU-nak ez nem köszönhető, ez egy ostobaság, ez egy hülyeség, ez egy tudatlanság, egy hiba, mivel ugye a fellendülés valamennyiünknek köszönhető Európai Unió fellépésének, azt mondani, hogy ez nem az EU érdemelt, azért ez hamis. Ugye megpróbálták a tagállamok csökkenteni a deficitet, a pénzügyi helyzetüket, konszolidálni gazdaságokat, megreformálni, hogy az versenyképesebb és vonzóbb legyen, és ez lehetővé teszi a növekedés beeltelt. Ugye az ön úgymond európai szellemisége arra vezeti önt, hogy azt mondja, hogy ez nem így van, hát akkor adjon választ a polgárok kérdéseire. Aztán feltett egy kérdést, és nagyon köszönöm ezt a xenofób kijelentését. Ugye a Romániára kérdezett rá. Igen, apám valóban Romániában született, és a vállása miatt üldözték. Végül elmenekült az országból. Ugyanakkor én nagyon sokat küzdöttem, hogy Románia és az EU részes, része legyen, inkluzív megközelítést alkalmazom, alkalmazok. Nos, Románia nem protektorátus, hanem egy szuverén EU-s tagállam, és szuverénen dönthet. Nem hiszem, hogy az egyetlen olyan EU-s tagállam lenne, amely az EU-n kívülről szerzi be a fegyvereit vagy rakétait. Ne álljunk meg ennél a témánál, Ugye itt inkább a deficit alakulása egy érzékenyebb téma számomra, Romániát illetően azt kérjük a román kormánytól, hogy ezt korrigálja. Nos, kedves uram, így tudtam én az ön elegáns és érdekes fejtegetéseire válaszolni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr a válaszokat. Most a Korán Szander következik, a néppárt képviselője a Foglalkoztatási Bizottságból, ez az ötödik forduló tehát, és önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos urak, ahogy ez már elhangzott, én is szerettem volna hangot adni az elégedettségemnek, hogy a gazdasági mutatók most már eh, pozitívak, az erőfeszítéseknek hála, amelyeket az európaiak megtettek. Örülünk annak, hogy pozitívak a fejlemények, hogy a gazdasági növekedés beindul, hogy a minkanélküliség csökken. Az igaz, hogy ezek a fejlemények pozitívak, de látszik, hogy ellentmondásosak, és hogy igen, különböző, igen nagyok a különbözőek a tagállamok között, a régiók között, nagyok a különbségek a lakosságon belül, a társadalmakon belül is, az életkori csoportok és a különböző munkát végzők csoportjai között is nagyok a különbségek. Tehát van még bőven tennivaló annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés valóban szociális változást, fellendülést is beindítson, és pontosan erre utal az én kérdésem, hogyan tudjuk a gazdaságpolitikákat jobban koordinálni, és a szociálpolitikákat is jobban koordinálni. Fölmerül bennem a kérdés, hogy európai szinten mit lehet tenni, közel lehetnének -e például az ECOFIN és az EBSCO ülései, de a digitalizáció is egy kiváló lehetőség az állampolgárok számára, a társadalom számára és az ipar számára is. Új paradigma jelent meg, és ezzel kapcsolatban is feltennék egy kérdést. Az országspecifikus ajánlásunkban, amelyeket majd 2018-ban fogalmaz meg a bizottság, szánnak-e helyet a strukturális reformoknak? Már abból a célból, hogy az egyes tagállamok munkaerőpiacát a digitális forradalomhoz igazítsák. Köszönöm szépen, Barbara Kappel következik az Ekon szakbizottságból, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos uraknak a jelentést az euróvezeti gazdaságpolitikáról. Mint hallhattuk, néhány pozitív mutatót tartalmaz a jelentés a jelenlegi év, illetve a jövő év növekedésére vonatkozólag és a beruházásokra vonatkozólag is, miközben el kell mondanunk, hogy a beruházások még nem érték el a válság előtti szintet, és hallhattunk ma már arról is, hogy természetesen még nem jött létre a konvergencia tagállamok között, illetőleg, hogy részint még nagyon messze vagyunk ettől a konvergenciától. Az Európai Bizottság két nagyon fontos ajánlást fogalmaz meg. Egyrészt a tagállamok, amelyek költségvetési hiányjal rendelkeznek és eladósodottak, nagyon, ügyel, nagyon kell, hogy ügyeljenek arra, hogy a versenyképességük növekedjen, a többlettel rendelkező országok pedig beruházásokat kell, hogy eszközöljenek az innovációba és a fejlesztésbe azért, hogy a belföldi keresletet növeljék. Az is elhangzott ma már, hogy a növekedési potenciált ki kell aknázni. Az Európai Bizottság felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos az erőforrásokat hatékonyan használni. A hatékony erőforrás allokáció fontos a buborékok képződésének elkerülése érdekében. A kérdésem az, hogy konkrét kontroll intézkedéseket terveznek-e annak érdekében, hogy a hatékony erőforrás allokációt ellenőrizzék a versenyképességről, versenypolitikáról szóló éves jelentésben, ahol a az úgynevezett fantom repülőterekről állt néhány sor, ezzel kapcsolatosan milyen, hogyan kívánják például a hatékony erőforrás allokációt biztosítani. Vanden Kendeláre képviselő az ekon részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretettel üdvözlöm a biztos urakat! Egy kérdésem van Moszkoviszi úrhoz. A magánszemélyek eladósodásáról van szó. A túlzott eladósodás a korai előrejelző mechanizmus tárgyát is képezi. Egyre több hitelt biztosítanak a magánháztartások számára. Belgiumban is jelentős problémát okoz mindez. Ez nem annyira az ingatlanokat érinti, hanem azzal függ inkább össze, hogy az egyes háztartások hogyan finanszírozzák az ingatlan vásárlást. Belgiumban megjelent egy jelentés, amely megkongatta a vészharangokat, úgy tűnik szükséges lesz szabályozni a lakáshitelezést, ön hogyan értékeli a magánháztartások eladósodását, és hogy ön szerint hogyan lehetne ezt az eladósodást megakadályozni? Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy vállalják a biztos urak, hogy megválaszolnak még egy-egy kérdést, néhány képviselő részéről, akiknek most csak egy percet biztosítunk. Maria Arena a következő. Köszönöm, lenne egy kérdésem. A foglalkoztatási arányt illetően ez növekszik, noha sok tanulmány azt mutatja, hogy nincs foglalkoztatás ügy volumenben növekedés. Tehát miről is beszélünk, hogy itt fontos a foglalkoztatás minősége, ugyanakkor a szegény munkavállalók kérdése. A második kérdés a nemeket illető kérdés. A nők miben vesznek részt jobban a foglalkoztatás foglalkoztatási ráta növekedésében, amit ön leírt. A bérszakadékról is szólt, és a jelentésben azzal, hogy a bizottság nagyon oda fog figyelni a munkaerőköltségek esetében, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország esetében mit is jelent ez? Ön azt fogja kérni ezen országoktól, hogy csökkentsék a munkaerőköltségeket, tehát a béreket, akkor itt egy konvergencia probléma vetődik fel, hiszen már amúgy is jelentős szakadék van a bérekben ezen országok és Nyugat-Európa között, ez egy tízes arányt is elérhet, tehát a béremelés jó irányba mutat, mi is az értelmezésen fejleményeknek a bizottság részéről. Thank you, Madam Chair. Thank you. Pável, a következő hozzászóló, illetve az utolsó. Köszönöm szépen. Köszönöm önöknek, biztos urak, hogy itt vannak. Sok kérdést szeretnék feltenni, de csak egyre van lehetőség. Romániával kapcsolatosan, a hazámmal kapcsolatosan a bizottság előrejelzése sokkal alacsonyabb növekedést irányzott elő, mint ami megvalósult. 6,6%-ot jósolt az Európai Bizottság, a Moody szerint 6,5%-os volt a növekedés. A jelentésükben az áll, hogy vélhetően nem fenntartható ez a növekedés hosszú távon, és aggódnak a költségvetési hi hiány miatt, miközben a kormány azt állítja, hogy 2,6%-os marad a hiány. Úgy gondolom, hogy nem megalapozottak a bizottság aggályai. Nem csak a belső fogyasztás miatt ilyen nagy a növekedés, 7,7%-os a növekedés az iparban, itt van a mezőgazdaság is, és vannak más ágazatok is, amelyek jelentős növekedést produkálnak. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság aggájait mi táplálja, és hogyan lehetne elérni azt, hogy az Európai Bizottság Románia esetében a valós adatokhoz közelítsen az előrejelzéseit illetően. Köszönjük szépen, négy köszönjük a kérdéseket. Dombrovszki úrral kezdünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők. Először is, ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet jobban összekapcsolni egymással a gazdaságpolitikát és a szociális politikát. Az Európai Bizottság mandátumának kezdetétől fogva azt hangoztattuk, hogy a gazdaságpolitikát és a szociális ügyeket, valamint a munkaerőpiaci fejleményeket ugyanannak az éremnek a két oldalaként tartjuk számon, szorosan kapcsolódnak ezek az európai szemeszterhez. Az ország specifikus ajánlások 40%-a a szociális ügyekhez és a foglalkoztatási ügyekhez kapcsolódnak, még tovább erősíteni fogjuk ezt a megközelítést, miközben persze az európai szemeszterben a szociális jogok európai pillérét is figyelembe veszük. Ami a digitális gazdaságot illeti, van egy kezdeményezésünk az EU digitális belső piacát illetően. Itt van a digitális készségekre vonatkozó menetrend, Világos, hogy a digitális gazdasághoz kell hozzáigazítani a munkaerőpiaci készségeket is. Itt egyfajta készség szinten megmutatkozó űr érzékelhető az Európai Unió egész területén. Ami a beruházásokat illeti, a konvergenciát, a béreket, a bérek alakulását, valamint az erőforrások hatékony felhasználását. Nos, ami a konvergenciát illeti, Valóban, hogyha a tagállamok konvergenciájáról beszélünk, az euróvezetben például, akkor azt láthatjuk, hogy a konvergencia folyamat a válság idején megtorpant, most azon dolgozunk, hogy a folyamatot újra elindítsuk. Ez az európai szemeszternek a szerves részét képezi, és szerves részét képezi majd azon javaslatunknak is, amely az Európai, és gazdaság, az Európai Gazdaság és Monetáris Unió elmélyítéséről, kiteljesítéséről szól. Az erőforrások hatékony allokációját illetőleg az európai szemeszterben is foglalkozunk ezzel, mind ami a közpénzügyek volumenét, mind ami az összetételüket illeti. Ami a magáháztartások eladósodottságát illeti, és az ingatlanpiaci fejleményeket, valamint a lakáshiteleket. Ezzel is foglalkozni kívánunk. Az európai kockázat elemzési tanács vagy grémium szintén elemzéseket készít ebben a témában, és az európai szemeszter, valamint az ország specifikus ajánlások keretén belül is foglalkozunk ezzel, megpróbáljuk megakadályozni, hogy újabb ingatlanpiaci buborék jöjjön létre. Ami a foglalkoztatási rátát illeti, vannak különböző indikátorok, hogyha a foglalkoztatási arányt mérjük, elmondhatjuk, hogy történelmi csúcsot értünk el, a helyzet viszonylag pozitív, de a munkaviszonyt illetően egyre több a részmunkaidős munkaviszony és más más szerződések és formákat is látunk, meg kell néznünk, hogyan tudjuk biztosítani a szociális jogokat a polgárok számára, erről szól részben a szociális kezdeményezésünk is. Ami a nemek közötti bérszakadékot illeti, ezzel a kérdéssel is foglalkozunk az ország specifikus ajánlásainkban azon tagállamok esetében, ahol a probléma különösen súlyosnak mutatkozik. Ami Romániát illeti, illetve a Romániával kapcsolatos aggányainkat, 7%-os növekedésre számítottunk az idei évben, a román gazdaság az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság Európában, ugyanakkor itt nő a leggyorsabban a költségvetési deficit is. 2015-ben 0,8%-a volt a GDP-nek a hiány, tavaly 3%, most is 3% körüli adattal számolunk, és hogyha nem változtat a politikáján a román kormány, akkor már meg fogja haladni a 3%-ot a költségvetési deficit. Láthatjuk tehát, hogy a középtávú célkitűzésektől nagy mértékben eltér Románia, ezért lett Románia a preventív intézkedések tárgya a növekedési stabilitási paktumnak megfelelően. Köszönjük. Köszönjük szépen, most pedig Moszkoviszi úr szót. Valdis a répondu. Euh, Valdis már válaszolt a lényegre, talán azt szeretném kidomborítani, hogy bizonyos tagállamokban a ö, ö, fajlagos munkaerő illetve az ingatlanárak alakulása egy, egy különleges helyzetet eredményez Svédország, Ausztria, Nagy-Britannia, Hollandia, többek között ezek. Ott lakhatási költségek el, emelkedését látjuk a magáneladósodottság szintjének növekedésével. Ezek azok a tényezők, amikkel kapcsolatosan korrekciót kell gyakorolniuk az érintett országoknak. Ami Romániát illeti, két dologról kell szólni. Az egyik a növekedés, ez megfigyelhető Romániában, csak nem tudjuk, hogy ez robusztus, hosszú távú növekedése, tehát erre kell odafigyelni. Természetesen értékeljük, hogy jól áll a gazdaság ebben az országban, de ettől még oda kell figyelni a növekedést segítő tényezőkre, hogy ezek a tényezők hosszú távon is fennálljanak. A legfontosabb kérdés, amit felvetettünk Romániával kapcsolatban, azonban az állami finanszírozás. Ha ennyire jelentős a növekedés, akkor logikusan a deficitnek csökkenni kellene méghozzá gyorsan és nagy mértékben. Ezt kísérjük tehát figyelemmel, de közben az ellenkezőjét látjuk. És az eljárásnak a lényege, hogy ösztönözzük a tagállamot, hogy a középtávú költségvetési céljai felé irányítsa vissza a gazdaságot, és elkerülje azt, hogy a deficit nőjön az 1466 per 97-es rendelet 4-es cikkének értelmében a bizottság ajánlásokat fogalmaz meg, amelyben a fontos politikai intézkedéseket felsorolja a tagállamnak címezve. A különbs, a deficit az még a 2017-es tavaszi értéknél is nagyobb, tehát prudens fiskális politikához kellene, hogy visszatérjen Románia. Ez sürgősebbé válik, hogyha annak a fényében nézzük, hogy igen, ráadásul még a növekedés is erős az EU-ban és Romániában, tehát ezért sürgetjük Romániát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, annak elkerülésére, hogy a túlzó deficit eljárásba visszakerüljön. Okay, thank you. Um... Köszönöm szépen. Azt hiszem, ezzel az eszmecserét lezárhatjuk. Sajnos hosszas beszédekre nincs idő a a kérdések és válaszok után talán annyit elmondhatunk, hogy igen, még mindig vannak problémák, és mindannyian tisztában is vagyunk ezekkel. De legalább visszatértünk a megfelelő kerékvágásba, és ez jó kiinduló pont lehet, akkor, ha a választókkal fogunk majd találkozni egy év múlva. Megköszönöm a biztos uraknak, megköszönöm a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságnak, a képviselőknek a részvételt és a kérdéseket, és reméljük, hogy ez a két szakbizottság hamarosan újabb együttes ülést tart, hogy a megoldásokról részletesen tudjunk beszélni a jövőre nézve. Mindenkinek köszönöm a részvételét.